átláthatóbbá tegyük a jövőben a következő szakaszt a stressztesztek vonatkozásában a banki ágazatban. Köszönöm. Köszönöm, biztos úr. Egy kicsit késésben vagyunk, Barnier biztos úr. Egy kicsit késésben vagyunk. Nagyon tisztességes, hogy minden kérdésre válaszolt, mindenkinek válaszolt, de szerintem csináljuk úgy, hogy csak azoknak válaszol, akik itt is maradtak. Így uh, időt takarítunk meg. Most uh, áttérünk az utolsó vitánkra ma este. És uh, folytatjuk a szóbeli választ igénylő kérdések sorozatát. Következő témánk a mérgező hulladékok fejlődő országokba történő szállításáról szóló rendeletek érvényre juttatása. Berder asszony eh, a kérdés megfogalmazója kap két és fél percre szót. Köszönöm szépen. Biztos úr, hogyha igazából arra ébrednénk, hogy az udvarunkba szórta a szomszédunk a mérgező szemetét, akkor furcsa lenne. Azonban az Európai Unió állandóan ezt csinálja. Az Európai Unió tagállamaiból átviszik, átcsempészik a mérgező hulladékokat a fejlődő országokba. Az Európai Unió elektronikus szemete szemetének három negyede elhagyja Európa határait. Nagy-Britanniában például fejenként négy darab elektronikus szemetet képviselő tárgy jut ki. Ez bármi lehet, televízió, mobiltelefon, számítógép, és így tovább. Ezeket a készülékeket nem hasznosítják újra, és ez csak is az én országomra vonatkozik. A jelenlegi jogalkodás értelmében 22 ezer tonnát eh, exportálunk eh, a fejlődő országokba. Hulladékként. Mindenképpen egy egész eh, Európára kiterjedő felügyeleti politikára van szükségünk. Kadmiumot, olmot, báriumot, különféle gyulladás okozó anyagokat tartalmaznak. Ezeket az anyagokat általában elégetik, az elégetés pedig a legveszélyesebb módja a hulladékkezelésnek, hiszen szegény felnőttek és gyermekek mászkálnak a hulladékhegyeken, és egészségük súlyosan károsul. A legkitettebb emberek ismét az áldozatok. Európaiként szégyellem magam. És köszönöm a biztosnak a válaszokat, de tudnunk kell, hogy hogyan szeretné ezt a kiskaput bezárni a hulladékszállítási jogszabályokban. Hiszen rengeteg európai, veszélyes európai hulladék van már Afrika, Ázsia talajában. Mindenképpen telnünk kell valamit, és pedig gyorsan, hiszen a helyzet egyre rosszabb. Várom válaszait, köszönöm. Vielen Dank, Frau Köszönöm szépen. Most pedig Rózbach eh, kolléganő kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Nagyon jó, hogy a képviselőtársaim nyitva tartják a szemüket, és észreveszik azt, hogy eh, ha a hulladékot eh, olyan helyre szállítják, ahol azután senki nem törődik vele, és eltűnik a szemünk elől és egyre több ország kezdte el azt, hogy például a veszélyes hulladékot azbesztet Indiába szállítsák, vagy hulladék, vasat, más veszélyes anyagokat szállítanak Afrikába, és azután az afrikai gyerekek ott szétszedik ezeket a használt elektronikai berendezéseket, szétbontják őket, és ez veszélyezteti őket. Az EU reális lehetőséget kell, hogy biztosítson arra, hogy a 2006. július 12-én elfogadott jogszabályt érvényesíteni lehessen az irányelvet a tagállamoknak kell átültetni, de néhány eh, tagállam ezt nem teszi meg korrektül. Valamit tenni kell, ugyanis 80 eh, millió eh, tonna veszélyes hulladék keletkezik évente, ez nem bagatel összeg. És az írásos kérdést kiegészíteném azzal, hogy gondolta arra a bizottság, hogy a veszélyes hulladékok hajóra rakodását jobban ellenőrizze, hiszen jellemzően mindig ugyanazokból a kikötőkből indulnak ezek a hajók. Jó lenne egy tájékoztató kampányt is tartani, hogy az emberek megfelelő gyűjtőhelyekre vigyék az ilyen elektronikus hulladékot. Fontos, hogy lássák a polgárok ennek a problémának a nagyságát, hiszen csak az ő segítségükkel tudjuk megnyerni ezt a harcot a veszélyes hulladékok szállítására végrehajtásával kapcsolatban. Köszönöm eh, Roszba kollégának, Széber kollega kettő percben. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr, eh, nem csak a bank eh, ágazatban vannak olyan szabályok, amelyek nem működnek, hanem a környezetvédelem területén is 2006-ból származik két a hulladék szállításra vonatkozó rendelet, de ezek nem működnek. Nagyon sok hulladékot szállítanak elsőben fejlődő országokba, ha nem lehet biztosítani ennek a hulladéknak a megfelelő ártalmatlanítását, és ott nagyon súlyos környezeti és egészségi károkat okoznak ezek a hulladékok. Itt pedig az európai közösségben értékes nyersanyagforrások vesznek el, pedig az EU 2020 stratégiának ez egyik fontos része, hogy a e, nyersanyagokat, a forrásokat minél jobban hasznosítsuk. Ezért fontos, hogy a termékek életciklusának a végén elérjük azt, hogy az újra hasznosítható anyagokat újra kiválogassuk és újra tudjuk használni. Idén április 7-én miután a bizottság már sokat foglalkozott ezzel a problémával, és semmit nem sikerült elérnie, végre bejelentették, hogy idén ősszel kiad majd a bizottság egy közleményt, amelyben visszatér erre a problémára, és felvázolja azt, hogy hogyan lehetne egy jobb ellenőrzési rendszerrel gátat vetni ennek a gyakorlatnak. A bizottság bizottságnál, tehát folyik már a munka ezzel kapcsolatban. Potocsnik biztos beszélt egy agency-ről, egy ügynökségről, és többen gondolnak arra, hogy esetleg az ellenőrzést lehetne elősíteni a tagállami hatóságok általi ellenőrzést. Ahogyan ezt azonban tapasztalnunk kell, jelenleg így nem lehet megoldani ezt a problémát, és ezért kérdezem a bizottságot, hogy mik az elképzelései erről. Köszönöm, szépen úr. Most kettő percben Haszi képviselőasszony. Kedves kollégák, a veszélyes hulladék műanyagok szállítására vonatkozó irányelv helytelen alkalmazása nagyon súlyos problémákat vett fel. 2003-ban már megszületett ez a jogszabály, és ez jelentősen javította volna a helyzetet. De a bizottság nem lépett fel az ellen, hogy nem hajtják végre a tagállamok ezt az irányelvet. Számos tanulmányt készítetett a bizottság, a VE irányelv, módosításáról. A parlament is régóta kéri a szigorúbb ellenőrzést, és azt is, hogy szülessenek új jogszabályok az ellenőrzésre vonatkozóan. 1999-ben a Jackson jelentést meghatározott minimális követelményeket, az ellenőrzésre vonatkozóan. 2003-ban pedig a Blokem jelentés szólt a reformról, 2008-ban pedig a parlament elfogadott egy állásfoglalást az ellenőrzéssel kapcsolatos minimális követelményekről. De mindezt az erőfeszítést a bizottság egyszerűen ignorálta. 2006-ban kitört egy nagy botrány, a trans Figura eh, céggel kapcsolatban hatalmas eh, mennyiségű hulladékot öntöttek a tengerbe az elefántcsontpart eh, előpartjainál. A hulladék exportra vonatkozó szabályozás és annak a végrehajtása nyilvánvalóan döcög, és mégsem történt semmi. Két ezelőtt a bizottság egy tanulmányában javaslatot tett egy új ügynökség, egy új testület létrehozására, amelynek az lenne a feladata, hogy ellenőrizze a hulladékra vonatkozó jogszabályok megfelelő végrehajtását. Ide tartozna például az is, hogy a tagállamok szigorítják és koordinálják az ellenőrzést, de végül is nem született meg ez a javaslat. Tavaly egy bizottsági tanulmány arra következtetésre jutott, hogy a legjobb alternatíva, a legjobb megoldás egy új jogi eszköz megalkotása lenne, ami meghatározná az ellenőrzés kritériumait. De megint nem történt semmi. Pedig Potosnyi biztos kijelentette azt, hogy az EU környezetvédelmi jogszabályok végrehajtatása számára prioritás. Kérdezem a bizottságtól a bizottság mikor fog valóban tenni valamit, és nem csak tanulmányokat írogatni. Jogalkotási javaslatra van szükség, és nem csak közleményekre és tanulmányokra. Ahogyan Széber úr is elmondta, egy ilyen új jogi eszközzel lehetne javítani a nyersanyag felhasználás hatékonyságát Európában. Köszönöm szépen, Hassi kolléga. Az utolsó szerző Wills kolléganő. Igen, tisztelt kolléganők és kollégák, az illegális hulladék eh, szállítás és az illegális hulladék kezelés nagymértékben terheli milliók egészségét és a környezetet, főleg a fejlődő országokban. Az Európai Unióban állandóan növekszik a mérgező hulladékok mennyisége. Azonban a költségek igen magasak, és éppen ezért eh, olyan országokba viszik a hulladékot, ahol olcsóbbak. A munkások olcsóbb hulladék illegális kezelése. Remélem, hogy a bizottság és a parlament ebben a kérdésben közösen lép majd fel. Látjuk, hogy hiányosságok vannak a meglévő rendeletben. Hiszen egy rendelet szabályozza a mérgező hulladékok harmadik világba történő szállítását. Mindenképpen módosítanunk kell ezt a rendeletet. A parlament már 2008-ban egy környezetvédelmi felügyeletet eh, követelt, hogy a megérkező hajókat a helyi hatóságok megfelelően megvizsgálhassák. Olyan lehetőséget is kell biztosítani, hogy alapos gyanú esetén a kikötőkben tarthassák a hajókat. Javaslatunk az, hogy az összes frakció közös dokumentumban rögzítse ezt, amennyiben lehet állásfoglalásban. Kalábria partjai előtt például van egy elsüllyedt hajó, amely mérges hulladékot tartalmazott. Több ilyen esetet ismerünk a Tirrén tengerben is. Ez a példa azt mutatja, hogy mindenképpen szükséges az átláthatóság a hulladékszállítás és kezelés esetében. Köszönöm. Köszönöm, Vils kolléganő. Most a bizottság nevében Barnier biztos kap szót. Köszönöm, elnök úr. Sajnáltamat kell, hogy kifejezem először. Potocsnik úr ma este New Yorkban van egyébként, egy nagyon fontos megállapodást ír el, nagolyai megállapodást a biodiverzitás tárgyában, ezért nem lett itt. Én helyettesítem őt, megpróbálom legalábbis helyettesíteni, mert ez a téma, amit önök felvetettek, ez ugyan engem is érdekelt, hiszen én környezetvédelmi miniszter voltam országomban, és első biztosi mandátumom alkalmával erőfeszítéseim szintén arra irányultak, hogy ezt a nagyon súlyos kérdést kezeljem. A rendelet, amely hulladékszállítással foglalkozik, megtiltja a veszélyes hulladékok szállítását a fejlődő országok irányába, és az unión kívüli szállítását ezen hulladékoknak. Minden esetre minden erőfeszítés ellenére, hogy ezt a tiltást betartassuk, a helyzet nagyon változó országról országra. A gazdasági szereplők gyakran az inspekciók elégtelenségét használják ki, így kerülik meg ezt a rendeletet, és a hulladékot így módon olyan országból viszik ki, ahol nem olyan szigorú az ellenőrzés gyakran hamis nyilatkozatokkal viszik ki ezeket a hulladékokat, és ez még inkább bonyolítja a hatóságok munkáját, az ellenőrzés és a szabályok betartatása tekintetében. És ez a harmadik országokban megvalósul alacsonyabb költség, nyilván az a tényező, ami leginkább favorizálja ezeket az exportokat. Nagyon sős a helyzet azokban az országokban, akik fogadják úgymond ezeket a hulladékokat, ezt az illeges transfert, és ez nagyon súlyos levegő, víz és talajszennyezést okoz, lakhelyeket is veszélyeztet, ahogyan Vízasszony is mondta, vagy Rosbach asszony is említette, ez a fiatalok, akár gyermekek egészségét is veszélyezteti, ez a legfelháborítóbb, és a lakosság nagy részének egészségét úgy szintén. A toxikus anyagok, amelyek ebben a hulladékban vannak, gyakran nagyon súlyos kockázatot jelentenek, azért is, mert nincsen megfelelő technika ezen hulladék kezelésére a célországokban. A harmadik országok felé irányuló hulladékszállítás természetesen a kereskedelemre és a versenyre is negatív hatás gyakorol, hiszen ezek a, azok a vállalatok, amelyek tiszteletben tartják a, vállalat, a szabályozást hátrányosabb helyzetbe kerülnek. A, ez az ágazat, a hulladékágazat 95 milliárd eurós forgalmat generál, dinamikus ágazat, 1,2-1,5 millió munkahelyet jelent, a GDP 1%-át adja, tehát az újrahasznosítás, a hulladékkezelés ágazata szintén hátrányba kerül ezen ö, ö, hulladékszel, illeges hulladékszállítás okán. Azt hiszem, hogy hogyha ez a helyzet megoldódna, akkor még több munkahelyet lehetne teremteni a hulladékágazatban, az újrahasznosítás rossz minőségű, és így erőforrásokat is vesztünk, hiszen itt nagyon sok nyersanyagról van szó, amelyek ugye a Európa nyersanyag szükségletét elégíthetnék ki, és a hatékony nyersanyag felhasználást garantálhatnák. Tehát meg kell vizsgálnunk, hogy mi a helyzet, ezért a bizottság megpróbált kiegészítő jogalkotási intézkedéseket találni Európai Unió szintjén megvizsgálta, hogy milyen igények és milyen új specifikus kritériumok szükségeltetnek, hogy a hulladékszállítás felügyelete hatékonyabb legyen. Jelenleg hatástanulmentve készítünk, a tagállami inspekciós programokat vizsgáljuk, a tagállami kötelező kockázatvizsgálat zajlik, és képzésre is sor kerül azon személyek esetében, akik ezzel rendelkezések végrehajtásával foglalkoznak, és foglalkozunk azokkal, akik használt terméknek deklarálják ezeket a valójában hulladéknak minősülő veszélyes anyagokat. Tehát az exportált termékekre egyesek azt mondják, hogy ezek áruk, nem pedig hulladékok. Itt az ellenőrzés elégtelen, nem lehet, nem, nem teszi lehetővé ez a jelenség leküzdését. Jogalkotás intézkedésekre van szükség, és a tisztviselők megfelelő képzése is szükségeltetik. Az Európai Unió szintjén jogilag nem kötelező iránymutatások könnyíthetik meg a, a rendelet alkalmazását a hulladékszállítással kapcsolatban a vámügyben, és így módon fel lehet lépni az illegális cselekmények ellen. Ezek az iránymutatások önmagukban nem elegendőek, kötelező szabályozásra van szükség, hogy leküzdjük ezt a problémát. Globális szinten, és ez a harmadik pont, a hulladék termelés növekszik, a hulladék gazdálkodás az EU szintjén javul, az újrahasznosítás az elmúlt öt évben növekedett, Jelenleg figyelemre méltó a nagy egyenlőtlenség a tagállamok között a hulladék kezelés területén. A bizottság tudatában van a, a környezeti, gazdasági és szociális, valamint az emberekre és a közegészségügyre gyakorolt kihatásainak, az üreges hulladékszállításnak, hiszen többen életüket vesztették, például az elefántcsontpart partjai előtt illegesen kirakodott hulladék következtében, és ebből tanulságokat kell levonni. A bizottság számos tanulmányt kezdeményezett ezen a területen, és ezen tanulmányok eredményét weboldalunkon ö, találhatják. Hogyha ezeket a hulladékokat felderítik, akkor ezeket vissza kell küldeni a származási országba, és a nemzetközi jogot, illetve az uniós jogot kell alkalmazni. Hogyha a felelős vállalat felelhetetlen, akkor a származási országnak kell kiállítani egy számlát ezen hulladék visszaszállításaért, és gyakran még 1 millió eurós pluszköltséggel is szembenéz az adott származási ország akár 500 millió eurós költséges szembe kellett néznie egy adott vállalatnak a tisztítás költségeként. Potocsnik úr mindenféleképpen kötelezettséget vállalt a közösségi joga alkalmazását, illetően köszönöm szépen a figyelmüket. Köszönöm szépen, Barnier biztos. Csak egy frakció felszólalónk van, Ósa Westlund két percet kap. Európában már régóta zajlik ez a nyilvános vita a hulladékok illegális exportjáról. és olyan termékeket használunk, amelyek károsak a környezetre. Nem kellene ilyen anyagokat használnunk. Nem azt kellene csinálnunk, hogy ezeket a káros anyagokat elviszük máshova, ahol ezek megmérgezik a vizet, a talajt, ártanak az emberek, a gyermekek egészségének teljesen elfogadhatatlan ez a gyakorlat. Hogyan folytatódhat ez? Van tilalom, vannak jogszabályok, és mégsem működik. Az Európai Bizottságnak kell módosításokat javasi, javasolnia. Az lenne a legjobb, hogyha nem lenne veszélyes hulladék, de van. És megtettünk már néhány dolgot annak érdekében, hogy a veszélyes anyagok számát csökkentsük, például a REACH-ben. Azonban örülünk annak is, hogy a V jogalkotást erősítettük. Azonban több ismeretle van szükségünk, hogy a tagállamok közül hol sértik meg a hatályos jogszabályokat. A bizottságnak pedig sokkal jobban figyelni kell arra, hogy ezeket a termékeket milyen anyagokból állítják elő. Sokan említették már a bizottság is, hogy a legérintettebbek a fejlődő államok. Erősíteni kell a helyi ellenőrzést, a rendőrséget, vagy a kikötői hatóságokat. Arra is szükség van, hogy a tagállamok nagyobb prioritást juss, juttassanak ennek a dolognak. És az az érzésem, hogy a tagállamok nem igazán ellenőrzik saját magukon belül, hogy tartják-e magukat az európai jogszabályok betartásához. A tagállamoknak nagyobb felelősséget kellene vállalniuk, és azt reméljük, hogy a bizottság odafigyel az államokra.

Nem sokára évfél van, és egy nagyon súlyos problémáról beszélünk. Arról beszélünk, hogy veszélyes hulladékokat eh, nagy mennyiségben szállítanak fejlődő országokba. Ez egy eh, szégyen európai országok olyasmit csinálnak, mint amit régi filmekben láttunk. Julia Roberts játszott egy ilyen filmben. Azt hittük régen, hogy csak Kaliforniában fordulhat elő olyan, hogy vállalatok mérgező hulladékot máshova exportálnak, és ennek következtében emberek halnak meg. Nagyon szomorú, hogy az EU mérgező hulladékot szállít afrikai országokba. És um, szinte semmilyen esélyük sincs a védekezésre az ott élő embereknek. Higany és más veszélyes anyagok, ólom nagyon nagy kockázatot jelentenek az emberek egészségére. A biztos konkrét intézkedéseket ígért, és csak remélhetjük, hogy ezeket valóban meghozzák, és javulni fog a helyzet. Köszönöm Mikolassik kollega, és meg Guinness asszony az utolsó a KGI eljárásban. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Unióban nagy probléma ez, de a ö, saját kertjükelésre lerakják a hulladékot az emberek, de még rosszabb, ö, hogyha olyan szegény fejlődő országokba viszik ezt, ahol nem tudnak reagálni. Szó esik egy új jogszabály megalkotásáról. Nos, a meglévő jogszabályok mellé akarunk most egy új jogszabályt, ahelyett, hogy ezeket a mostaniakat is betartatnánk. A jogszabályok kikényszerítésével kell foglalkoznunk. Nagyon sok tagállam korrektül ellenőrzi a mérgező hulladék szállítását, más országok viszont nem és azok, akik kezelik helytelenül, kezelik az ilyen mérgező hulladékot, nagy veszélynek vannak kitéve. Hogyha az emberek mindezzel tisztában lennének, akkor kétszer is meggondolnák, hogy milyen módszert alkalmaznának. Köszönöm szépen meg Ginis asszony, és legvégül Bárnyi biztos úr. Mikrofon. követem azt a felszóltást hogy rövid legyek. mcguinness úr egy nagyon, asszony nagyon fontos dolgot mondott egy erkölcsi etikai kérdést vetett fel valamennyi aggodalommal együtt a közegészségügy a biodiverzitás a gazdaság vonatkozásában Nos, amit Westlund asszony is elmondott, és Rajtov asszony, és más felszólalók, a bizottság határozott, ha tekintetben cselekedni akar, egy hatástanulmányjal, amely megmutatja, hogy mennyire jól megalapozott ez a kezdeményezés, megerősítjük az európai jogot, hogy javítsuk az ellenőrzést, illetve a hulladékszállítási rendelet alkalmazását, amely intézkedés jelentősen csökkenteni fogja majd ezt az illegális transfert. Valamennyi megoldást tanulmányoztunk, Potocsnik úrnak néhány hétre van még szüksége, hogy ezt a jogszabályt elkészítsen. Nevében elmondhatom, hogy a 2011-es év vége előtt a bizottság ezen fontos vita fényében a késői óra ellenére be fogja mutatni jogalkotási javaslatát, hogy ezen illegális transfer elleni küzdelmet megerősítse. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, biztos úr. Mindenkinek köszönöm, akik itt maradtak az éjféli késő órán. Igazából ez a parlamenti munka legnehezebb.